Jó napot, kedves kollégák! Folytassuk az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket mindenki megtekinthette, van-e valakinek valami hozzáfűzni valója, hogyha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak